csúcs volt, és az is lesz a fő politikákat illetően, amelyeket a válság beköszönte óta követ. Köszönöm, elnök úr. Elnök, köszönöm szépen. Hölgyeim és uraim, lezárom ezt a vitát, holnap 12 órakor szavazunk. A következő pont az Európai Parlament vizsgálati joga, a David Martin jelentés. Először Martin úrnak adnám meg a szót. Thank you very much, uh, President. Me... Köszönöm szépen, elnök úr. Először is köszönetnyilvánításokkal szeretném kezdeni a titkárságnak, Tamás Lukászkinak, az Alkotmányügyi Bizottság titkárságának köszönöm a jelentés megfogalmazását. Sefkovics úrnak, illetve Vámen miniszter úrnak a Dán elnökség részéről köszönöm szépen, hogy a korai szakasztól kezdve részt vesznek ebben a folyamatban az AFKO eh, bizottság, illetve az én szempontomból is nagyon kedvezően alakult ez az eljárás, és sikerült kielégítő megállapodást elérnünk valamennyi intézmény szempontjából. Köszönöm az árnyék előadóknak és a többi frakció részéről az együttműködésről szóló eh, pozitív szellemiséget. A Lisszaboni szerződés óta nagyon jelentős új fejlemény ez. 1994-ben, eh, amikor a Maastrichti szerződés megszületett, azóta dolgozunk azon, hogy a parlament a szerződések alapján eh, rendelkezzen felhatalmazásokkal. És a vizsgálati jog a parlament részéről alapvetően adminisztrációs hibákat, illetve az EU joganyagának a hibás végrehajtását illeti. És ebben a szellemiségben lehet dokumentumokat bekérni, illetékeseket meghallgatni korrupcióra, illetve szabálytalanságokra fényt derítve. Szeretném aláhúzni, hogy a parlament számára mennyire fontos a felügyelet keretében a vizsgálati jog. A parlament történetében három ö, felderítő vizsgálat volt, a közösségi támogatási rendszer, illetve a BSE és az Equitable Life brit társaság működését érintették ezek. És az utóbbi esetben nem sikerült az illetékesekkel kapcsolatot felvennünk, illetve nem kaptunk betekintést az anyagokba, és a hamis tanúvallomásokra sem sikerült fényderítenünk, nem derült ki az igazság. A parlament hatáskör az utóbbi két évtizedben örvendetes módon bővült, viszont a demokratikus vizsgálati e, jog most már 21. századi szinten kéne, hogy érvényesüljön. A Lisszaboni szerződés óta a tanácssal egyenlő alapon áll a parlament, jogalkotási, illetve ellenőrzési, valamint költségvetés ellenőrzési szerepben, viszont a demokratikus vizsgálatok még nem hoznak kellő eredményt. Szeretnénk a, az igazságot felderíteni vitás ügyekben. Tehát például a nemzeti jogszabályok család végrehajtását kellene kivizsgálnunk, az EU jogszabályoknak a szabálytalan végrehajtását, az EU polgárok kárára történő visszaéléseket. Fel kell derítenünk a múltat a jövő érdekében. A Bob Dylan egyik bölcs mondása szerint az igazság egy olyan nyilvessző, amely keskeny kapun repül át. És hogyha nem férünk hozzá a dokumentumokhoz, az illetékesekhez, ez a parlament a demokratikus feladatának nem tud megfelelni. Tehát komolyan kell vennünk ezt a felhatalmazást, mivel csak három ö, olyan eset történt, amikor ezzel az eszközzel élni próbáltunk. Ez nem jelent még túlzott használatot vagy visszaélést, elnök úr. Az Equitable Life vizsgálat lezárása óta, illetve az ajánlások óta nem sikerült előrelépnünk ezen a területen, ezért lenne szükséges, valamint a Lisszaboni szerződés rendeleti szabályozása miatt. A 226-os cikk a Lisszaboni szerződésben úgy rendelkezik, hogy szakpolitikai kezdeményezéssel élhet a parlament, és a bizottság szempontjából itt szokatlan szerepez, és a tanács, illetve a bizottság egyetértésére is szükség van a döntésekhez. Azt gondoltam elnök úr, hogy 6 percem van. Elnök, hogyha azt az utolsó, felmaradt két percet a végén vesz igénybe, akkor rendben. nem sikerült a lényegre rátérnem, úgyhogy most az egész jelentést szeretném összefoglalni, illetve majd a végére tartogatom ezt a kimaradt részt. Három fontos elemet szeretnék kiemelni a parlamenti vizsgálatok körében, és ennek alapján teszem a javaslataimat. Először is közvetlenül el kell, hogy tudjuk érni az illetékeseket. Az Equitable Life vizsgálat során nem tudtunk meghallgatni érintett személyeket. És sokszor egy szóvivő képviselt az érintett intézményt. Tehát szeretnénk közvetlenül kihallgatási joggal, meghallgatási joggal rendelkezni. A másik a dokumentumokhoz való hozzáférés, betekintés. A közvetlenül a vizsgálathoz kapcsolódó dokumentumokba be kell tudjunk tekinteni. Harmadsorban a tagállami látogatás lehetőségét szeretnénk, mert létfontosságú, hogy a helyszínen tájékozódjunk korábban nem követte szankció azt, hogyha valaki hamis tanulvallomást tett, és ez így következetlen. Tehát olyan javaslatot szeretnénk előterjeszteni, hogy a szankciók azonos alapra kerüljenek a tagállami szankciókkal. A a tényszerűség terén, és a nemzeti vizsgálatokhoz hasonló vizsgálatot folytathasson az Európai Parlament. Természetesen nem vagyunk bíróság, tehát például a vesztegetési ügyekben a hamis tanúvallomás vélelme esetén a nemzeti hatóságok intézkedhetnek. És végül pedig a vizsgálati bizottság fő feladatának azt tekintjük, hogy kiderítsük az igazságot, nem szeretnénk szankciókat, ítéleteket hozni, hanem ajánlások keretében szeretnénk korrigálni a helytelen gyakorlatokat. Szeretném, hogyha a jelentés pozitív eredményre jutna, és remélem, hogy a három intézmény is egyet tud ebben érteni. Köszönöm. Köszönöm szépen. Most megadom a szót a tanácsnak, Vamen Nikolajnak, az Európai Ügyi Miniszternek. Parancsoljon, miniszter úr! Mr. President. Elnök úr, tisztelt képviselők, alelnök úr. A vizsgálati jog nagyon fontos az Európai Parlament demokratikus felügyeleti jogában. A vizsgálóbizottságok felállításának lehetősége a hivatali visszásságok eh, az uniós jog végrehajtásában tapasztalt hivatali visszásságok felderítésére igen fontos. Az uniós szerződés ezügyben az eljárásrendben vezetett be változásokat, részletes rendelkezések vonatkoznak arra, hogy hogyan élhet ezzel a jogával a parlament. Ezen rendelkezéseket a parlament a, bizo- a bizottság és a tanács beleegyezésével saját kezdeményezéséből alkalmazhatja. A parlament kezdeményezési jogát ez ügyben teljes mértékben tisztában kívánjuk, tisztában kívánjuk tartani és Martin úr munkáját, ezt a jelentést nagyon fontosnak tartjuk. Az elnökségünk a tanácson belül sokat dolgozott azért, hogy a formális teológus tárgyalások, oldalú tárgyalások az Európai Parlamenttel elinduljanak. Az eszmecsere során az Alkotmányügyi Bizottságban, januárban beszéltünk már erről a témáról, ahol jeleztem, hogy az én hazámban az átláthatóságnak és a parlamenti felügyeletnek, rendőrzésnek komoly hagyományai vannak, ezért ezen dossziéhoz nyíltan közelítek majd, és megpróbálok majd mm, tisztességes kompromisszumra jutni. Az elnökség és a az előadó az AFKÓ szavazást követően a jelentés elfogadásával kiváló esélyt teremtett arra, hogy tovább javítsuk a helyzetet, és hogy jobban értsük egymás álláspontját ezügyben. Szeretnék Martin úrnak köszönetet mondani, amiért a tanács aggodalmai sem találtak nála süket fülekre, és valóban építő jellegű párbeszédet folytatott velünk az elnökséggel. Nem kár lenne tagadni, hogy minden intézmény számára, érintett intézmény számára roppant fontos, ugyanakkor kényes kérdés ez, ugyanakkor bízom benne, hogy a Martin úrral képített kapcsolat jó alapot teremt majd az intézmény közé együttműködéshez a jövőben. Anélkül, hogy a jelentés érdemi részében túlságosan elmerülnénk, két dologra hívnám fel a figyelmet, amely különösen fontos számunkra az a tanácsban. Először is úgy véljük, hogy a parlament vizsgálati jogának politikai természetének tükröződnie kell a javasolt új szabályokban. Ez különösen fontos, hogy elkerüljük a bírósági eljárásokkal való esetleges átfedést. Ez azt jelenti tehát, hogy a vizsgáló bizottságok e, a parlamentben nem kaphatnak e, bírósági jogköröket. Másodszorban a hatásköröket a szerződések, az alapszerződés viszonylag részletesen leírja, ezt tiszteletben kell tartani. Ez azt jelenti, hogy a vizsgáló bizottságok munkájuk során el kell, hogy kerüljék más uniós intézmények hatásköri területére tévedjenek. Elnök úr, képviselők, Sefcsovics alelnök úr. Martin úrral és a parlament tárgyaló delegációjával az elkövetkezendő hetekben is remélem, hogy tovább folyik majd a kiváló munka. Mi mindent megteszünk a munk részére annak érdekében, hogy a három intézmény számára egyaránt elfogadható kompromisszumra jussunk, és lehetővé tegyük, hogy a parlament minél hatékonyabban élhessen vizsgálati jogával. Köszönöm, ennyit szerettem volna mondani. Köszönjük, miniszter úr. Most pedig Sefcsovics biztos úrnak adom meg a szót. Köszönöm szépen, elnök úr. Tisztelt ház, tagok, a Lisszaboni szerződés nagyon sok újítást tartalmazott az Európai Parlament számára. Új kezdeményezési jogot kaptak, hogy megváltoztassák a vizsgálati folyamat szabályait. Nyilvánvalóan ez üdvözletes. Most közös felelősségünk az, hogy a gyakorlatban is alkalmazzuk a lehető leghamarabb ezt. Együttműködve a három intézménynek, és teljes mértékben tiszteletben tartva a Lisszaboni Szerződés 226-os cikkét. A bizottság mindig azt gondolta, hogy a parlamentnek áttekintést kell kapnia. Ezért egy évvel ezelőtt volt egy előzetes vitánk Martin úr jelentés tervezetéről, és üdvözlöm azt, hogy nagyon jól együttműködött Valmen miniszter úrral és az elnökséggel. Már akkor is felhívtuk a, raportőrök, a raportőr figyelmét arra, hogy vannak problémás részei a jelentésnek, de a végső szavazásban a, az alkotmányügyi szakbizottságban keveset vettek ebből figyelembe. A magyar és a dán elnökség is aggodalmainak adott hangot, és örülök, hogy a raportőr ezek egy részét felkarolta. Szeretnénk konstruktív megoldást, ezt Martin úr kompromisszumos módosítói is tükrözik. Ezek a tanács és a bizottság korábbi aggodalmait célozzák meg. Ennek ellenére nem titok az, hogy vannak még fő pontok a 226-os cikk értelmében, amit módosítani kellene. Hogy hangsúlyozom, hogy a bizottság számára mi lenne fontos? Mi úgy gondoljuk, hogy a hatásköre a rendeletnek nem szabadna, hogy változzon. A 226-os cikk azt mondja, hogy az EP csak a 13-as cikk értelmében állíthat fel vizsgálati bizottságot, és csak azokban a hatáskörökben, amelyet a szerződés ráró ezen kívül. Ne felejtsük el, a 226-os cikk csak az eljárásra vonatkozik, nem a mandátumra. Ezért aztán a vizsgálati bizottságok igazából inkább politikai, mint jogi testületek politikai ellenőrzést céloznak meg. Ezért aztán a vizsgálati eszközök, amelyeket javasoltak, túlságosan kiterjednek tűnnek nekünk. Ezen kívül hagyj említsem a szabályzat 17-es cikkét, amely a meghallgatásokra vonatkozik. A kompromisszumos módosítók választatnak bizonyos aggodalmainkra, például a tanúskodás szabad választhatóságára, illetve arra, hogy milyen magyarázatokkal lehet szolgálni kiegészítésként. De ennek ellenére a nemzeti és az EU-s hivatalnokokat eltérően kezeli, és ez nem alátámasztható. Ezen kívül azonban üdvözöljük azt, hogy bizonyos módosítókat bevett a jelentésbe, amelyek a három intézménynek lehetőséget nyújtanak arra, hogy konstruktív párbeszédben vegyenek részt, miután egyetértünk a szöveget illetően, amelyre a bizottság és a tanács rábólintott, hogyha a, ez a ház szavazott a jelentést illetően. Úgyhogy szívesen együttműködünk önökkel, és reméljük, hogy hamar és sikeresen lezárjuk ezt a témát. Köszönöm szépen, elnök úr, köszönöm szépen, biztos úr, és most Wieland úrnak adnám a szót két percre. Köszönöm szépen, elnök úr, hölgyeim és uraim. Egy olyan szervezet, amely jogi kérdésekkel foglalkozik, az kell, hogy vizsgálati jogot is kapjon. Nem csak a közösségi joganyagról kell, hogy ezt szóljon, hanem arról is, hogy a gyakorlatban hogyan alkalmazzuk a jogot. Az Unióban bizonyos hiányosságok mutatkoznak. Tárgyilag és tartalmilag megdöbbentő tényeket fedeztünk fel, és ez mutatta azt is, hogy ez a dosszié hatalmas előrelépés. Az öt legfontosabb pontot beazonosítanám a frakcióm nevében. Először is értjük, hogy a bizottság és a tanács fenntartásokkal él. Amikor azt kéri, hogy bizonyos hivatalnokok és miniszterek ne tanúskodhassanak, de akkor ezt meg kell magyarázni, hogy miért nem. Másodszorban. Nem lehet különbséget tenni a között, hogy a meghallgatott tanú nyilvánosan, vagy nem nyilvánosan tanúskodik. Harmadsorban mindenkinek igazat kell tanúskodnia. Negyedsorban mi azt várjuk a tagállamoktól, hogy akik hamisan tanúskodnak, azokat úgy szankcionálják legalább, mint hogyha nemzeti bíróságok előtt hamisan tanúskodtak volna. Ötöt sorban. Ez a 31-es módosítóra vonatkozik. A frakcióm számára nagyon fontos az, hogy kisebbségi szavazást is be lehessen vezetni. Nagyon sajnálatosnak tartom, hogy ezt nem fogadta el az elnökség, nem tartom ezt helyesnek. Végül a bizottság és a tanács is mondta, hogy örülnek annak, hogy ez a ház kompromisszumkész. Én örülnék annak, hogyha a nap végén ez nem csak egy nyilat nyilatkozna meg a kompromisszumban. Köszönöm. Köszönöm szépen, Báti Eri óra következő felszólaló. Köszönöm szépen, elnök úr. A Mártin jelentés lehetővé teszi, hogy a szerződés rendelkezéseit végrehajtsuk teljes vizsgálati jogkörrel. Ez a parlament egyik alapvető szerepköre. A politikai felügyelet körébe tartozik. A Lisszaboni szerződés rendelkezik az eljárásról is. És a tárgyalások során az intézmények között, hát a tanács, a bizottság, illetve a parlament egyeztetései során igyekszünk meghatározni a saját kezdeményezésű vizsgálatoknak a szabályait. Mert a parlament vizsgáló bizottsági szerepköre korlátok között érvényesülhet. Mártin úr a jelentésébe be is építette ezeket, és jelentős újításokat tartalmaz a dokumentum. A Dán elnökséggel együttesen sikerült megfelelő kompromisszumokat elérnünk amelyek a tagállamok, illetve a bizottság számára is elfogadhatónak tűnnek, ugyanakkor a parlamentet nem korlátozzák a tekintetben, hogy a nemzeti intézményeken keresztül gondoskodjék arról, hogy a hivatali visszásságok megfelelő kivizsgálása megtörténjen. Nem engedünk a következőkből, a vizsgáló bizottság hozzá kell, hogy férjen az érintett dokumentumokhoz, illetve személyekhez. Nem igazságügyi vagy bírósági jogkörben eljárva, ugyanakkor a szerződés adta jogosítványával élve. Elnök, jette meg ki asszony a következő felszólal. Köszönöm szépen elnök úr a szót. Köszönöm Mártin úrnak is a kiváló jelentés kapcsán elvégzett munkát. Az Európai Uniónak jó kormányzásra van szüksége, demokratikus, átlátható irányítást kell folytatnia. Ez pedig azt jelenti, hogy a parlamentnek jogot kell kapnia a releváns dokumentumokba való betekintésre, ahogyan hallhattuk is. Jelen pillanatban nem jól fest a helyzet, mert a tanács, illetve a bizottság ellenzi ezt a javaslatot. A parlament viszont ragaszkodik ahhoz, hogy kivizsgálhassa a visszásságokat. Politikai vizsgálati jogokat kell összeegyeztetni a bírósági jogkörökkel elkerülendő az átfedéseket, és ebben az értelemben a parlamentnek ütőképes vizsgálati jogosítványokkal kell rendelkeznie, de természetesen a bizottság már is leszögezte, hogy ez nem jelenti azt, hogy a nemzeti tisztviselőkkel egyenlő bánásmódban kell részesíteni az uniós tisztviselőket a parlament felé a biztos felel az adott területek működéséért, és elsősorban ezért szükség esetén a vizsgálóbizottság a biztost hallgatja meg az adott ügyben, de a különböző intézményeknek a felügyelete központi szinten nagyon fontos, így erősíthetjük az európai polgárok bizalmát az intézményekben. Tehát a már most is végzett tevékenységeinket erősítenünk kell, és ez egy óriási kihívás, ennek meg kell felelnünk, de ha ez sikerül, akkor valóban sikert érhetünk el, áttörést érhetünk el. És természetesen körültekintően kell élni ezzel az eszközzel. Hefner úr, köszönöm szépen. A demokráciának megfelelő eljárásokkal kell rendelkeznie. Ezek csak úgy működhetnek, hogyha jól szabályozzuk őket, és a mostani tapasztalat, például az Equitable Life társasággal kapcsolatban megmutatta, hogy nem elegendőek, nem jók a szabályaink. Ezért aztán a vizsgáló bizottságnak jogokat kell adnunk, ahol kétséges ügyek merülnek fel, ott világosságot kell teremtenünk a sötétben, és nem szabad hagynunk, hogy sötétbe burkolózzanak ezek az ügyek. Ezt az állampolgárok nevében és érdekében. Minden dokumentumba belátást kell, hogy kapjunk, amely releváns, helyben is, és hogyha valaki visszautasítja a tanulzást, vagy hamisan tanúzik, annak nagy és súlyos következményei kell, hogy legyenek. Van egy pont, amiről szeretnék beszélni, és ma sajnos a szavazásnak nem témája. Az élettapasztalat azt mutatja, hogy egy vizsgálati bizottságban nem minden oldal érdeket abban, hogy fényderítsen az igazságra. Ezt sajnálatosnak tartom, mert a pártpolitikai nemzeti értekek kellene, hogy azonos érteklődést mutassanak az igazság iránt. De néha a kisebbség sokkal inkább fel akarja deríteni az igazságot, mint a többség. Ezért aztán a kisebbségi jelentéseknek is helyt kell adni a vizsgálati bizottságban. Elnök, köszönöm szépen, most pedig Ashley Fox. Thank you, President. Köszönöm, elnök úr. A parlament demokratikus felügyeleten roppant fontos. Nem csak jogszabályokat kell itt elfogadnunk, amitből egyébként is túl sokat uh, fogadunk el, hanem az is a dolgunk, hogy felügyeljük, hogy az Európai Bizottság és a tagállamok megfelelően költik el az európai adófizetők pénzét. Elődöm Neil Parrish, eh, Tibetan Hanaton képviselője a brit parlamentben, aki nagyon fontos szerepet játszott abban, hogy a száj és körömfájás témájában a vizsgálóbizottság felálljon, amely egyébként rámutatott, hogy az előző eh, Káspárti kormány mennyire nem tudott mit kezdeni érdemben ezzel a válsággal. A előttünk fekvő jelentésnek vannak jó részei, de túlságosan szertágazó hatáskört adna a parlamentünknek. Például, hogy ide rendeljen eh, embereket, és szankcionálja azokat, akik nem jelennek meg. A szerződésekből nem következnek ezek a hatáskörök, és ezzel túl sokat akarunk, túl messzire próbáljuk elnyújtani a karunkat. Szerintem a közszolgáknak a felelőssége, hogy a minisztereket tanácsok alássák el, és aztán a miniszteri döntéseket végrehajtsák. Ez a javaslat eh, aláása ezt a fajta bizalmat, és a miniszteri elszámoltathatóságot kiveszi a nemzeti parlamentek kezéből. Hogyha ezen javaslatokkal szeretnénk valamit is elérni, akkor a európai intézmények elszámoltathatóságán kell javítani, erre kellene koncentrálnia a mi parlamentünknek, hogy a brüsszeli bürokratákat végre demokratikus ellenőrzés joga alá vonjuk. Köszönjük, Scholz kollega következik. Köszönöm, elnök úr. Biztos úr, kedves kollégák! Egyre inkább elmúlik és eltűnik az állampolgárok bizalma az unió iránt és a politika iránt. Ezért aztán a kollégának a saját kezdeményezésű jelentése üdvözletes. Én csak támogatni tudom a frakcióm nevében. A Lisszaboni szerződés 14-es cikkében lefektették azokat a jogokat, hogy az Európai Parlamentnek milyen jogfelügyeleti joga létezik. Én azonban az előttem szólóval nem értek egyet. Pontosan azzal, hogy a vizsgálati jogot fejlesztjük, ez a feladatunk. A 226-os cikk értelmében gyakorlatban is be kell avatkoznunk, hogyha vizsgálati bizottság felállítása van szükség, annak érdekében, hogyha állítólagos visszaéléseket kell felfednünk a közösségi joggal szemben. Ez a gyakorlatban kell, hogy működjön, csak így lehet átlátható és világos egy eljárás. Igen, a vizsgálati eljárásoknak a parlamenti demokráciában nagyon fontos a feladata, hiszen a parlamentek így lehetősége van arra, hogy önállóan és függetlenül a rájuk rót jogokat és feladatokat, amelyeket az állampolgárok elvárnak, teljesítsék. Ha nem így lenne, az Európai Unióban annál inkább szükség lenne ilyen jogszabályra. Csatlakozom a kollégákhoz, a kisebbségi szavazásra szükség van ez ügyben. Elnök, köszönöm szépen. Most pedig egy percre bronz úr. Köszönöm. A végrehajtó hatalom ellenőrzése minden parlament egyik legfontosabb feladata. Ugyanakkor a saját végrehajtó hatalmát kell felügyelnie, nem másét. Az Európai Parlamentnek ezért az uniós hivatalnokokat kell elszámoltatnia a legalsóbb, legfelsőbb szintig Barózó úrra bezáróan, aki bizony nem arról híres, hogy nagyon alázatos lenne. Ezzel a javaslattal aláásnánk a tagállami parlamentek ilyen ezt, vizsgálati jogát, akár bírósági, a javaslat szerint akár bírósági segítséget is kapna a vizsgálóbizottság. A 18-as módosító indítvány alapján olyan információt is követelhetne ez a parlament, amelyet a saját tagállamának adna meg. Nos, a köztisztviselőket be kell védeni attól, hogy mit csináljanak akkor, hogy, hogyha információt kérnek tőlük, és erre nem egyértelmű felhatalmazással rendelkeznek. Köszönjük! Csarskovszki úr következik kettő perc. Hölgyeim és uraim, először is köszönöm Martin úrnak, kiváló munkát végzett, akárcsak az árnyék előadók. A vizsgáló bizottságok hatáskörét igen szűken határozta meg a Maastrichti szerződés, amely nem felelt meg az Európai Parlament kiterjedőben lévő hatáskörének. A Lisszaboni szerződés ezen változtatott. A demokratikus felügyelet terén egész egyszerűen az eljárásunkat meg kell erősíteni a helyszíni ellenőrzések, a dokumentumok bekérése, tagállami és uniós hivatalnokok berendelése, illetve szankciókra is szükség van. Fox úr, nem az unió szankcióiról beszélünk, hanem a nemzeti hatóságok szankcióiról. Nem vagyunk mi dogmatikusok. Például a tárgyalások során engedtünk abból a javaslatunkból, hogy úgy viselkedjenek a vizsgáló bizottságaink, mint mondjuk egy de facto bíróság. Egy hivatalnoknak, hogyha nem adják meg a lehetőséget arra, vagy a felhatalmazást, hogy megjelenjen a vizsgálóbizottságot, akkor aki ezt megtagadjanak, meg kell magyaráznia előttünk a parlament előtt, hogy miért döntött így. Ez megnövelt politikai hatalmunkhoz méltó lenne, és az egész parlamenti ellenőrzési folyamat demokratikusságát javítjuk majd ezzel. Köszönöm. Köszönöm szépen, hölgyeim és uraim. Arra kérem önöket, hogy szíveskedjenek csendben maradni. A következő felszólaló Gerer úr. Köszönöm szépen, elnök úr. Szeretnék köszönetet mondani David Martin úrnak, az előadónak az elvégzett munkáért, illetve Dán soros elnökségnek is köszönöm a hajlandóságát, hogy késznek mutatkozott az előrelépés ebben a témában. Tudjuk, hogy a hagyományos parlamentek három fő jogköre, a jogalkotás, a költségvetés ellenőrzése, illetve felügyeleti irányítási jogkör. Emellett politikai iránymutatást is adnak, és ez szintén rendkívül fontos. Egy vizsgálóbizottság keretében a nemzeti parlamentek a kormányt és a közigazgatást ellenőrizhetik, számon kérhetik rajtuk a munkájuk eredményét. Illetve lehetőséget kapnak arra is, hogy ajánlásokkal odahassanak, hogy a problémák megoldódjanak. Ami a parlamenti vizsgálóbizottságnak a jogköreit illeti, ez természetesen a parlament számára jogkör bővítést, bővülést jelent. A jogalkotási jogköreink már is bővültek, de a megfelelő politikai felügyeleti, vizsgálati jog még kialakítása vár. Tehát ennek alapján a tanácsot, illetve a bizottságot arra szólítom fel, hogy biztosítsák a vizsgálati jogkört. Elnök Dafur a következő. Elnök úr, természetesen azzal egyetértek, hogy a parlamentünknek nincsen szüksége, illetve nem is igyekszik kvázi bírósági hatáskörökhöz jutni. Ugyanakkor komoly vizsgálati jogkörre tartunk igényt, hogy az összetett, illetve vitás politikai területeknek a működését felvizsgáljuk, megvizsgáljuk. várom a három oldalú egyeztetéseket, és ezek keretében szeretnénk egyenlő bánásmódot elérni. A tervezet az Európai Bizottság, illetve a nemzeti tisztviselők számára másféle bánásmódot írna elő, és szeretnénk megállapodást elérni az ügyben, hogy érdemi orvoslati lehetőségeket is meg tudjunk határozni. Egy adott vizsgálat eredményeképpen. Köszönöm szépen. Elnök, köszönöm. Hölgyeim és uraim, akkor következik a spontán felszólalások ideje Mikolásik úr egy percben. komis... Köszönöm szépen, elnök úr. Biztos úr, kedves kollégák, a vizsgálati jogkörök a standard hatáskörök közé tartoznak, minden parlament rendelkezik ezzel az egész világon. Egy képet kell alkotnunk a valóságról, ehhez szükség van arra a jogra, hogy vizsgálatot folytathassunk. Az Európai Parlamentre is igaz ez. A Lisszaboni szerződés fel is jogosítja a parlament erre. A Európai Unióban biztosítani kell az intézményeknek az egyensúlyát, és ezért aztán az Európai Parlamentnek meg kell adni ezt a jogot, hiszen közvetlenül képviseli az európai állampolgárokat. Nekem úgy tűnik, hogy ez a szabályzat jogszerű és igazságos a Lisszaboni szerződés keretében. Köszönöm. Elnök, kedves kollégák, a vita még folytatódik, kérem, legyenek csendben, hiszen a spontán hozzászólásokban Guinness aztán következik. Thank you, President. Um, Köszönöm. To support the... Köszönöm szépen, elnök úr. Én is szeretném támogatni a raportőrt, és köszönetet mondani. Én a vizsgálati, vizsgálati bizottságnak az elnöke volt, amikor az Equitable Life ügyét vizsgáltuk el. Így aztán tudok néhány dolgot erről a bizottságról. Nagyon fontos megérteni, hogy több mint egy millió állampolgár lobbizott nálunk, hogy tegyük meg ezt a vizsgálatot, így meg is tettük. Ezen kívül a parlamentnek a továbbiakban is figyelemmel kellene követni az ügyeket. Még mindig nem tudjuk, hogy az Equitable light kapcsolatban mi lett a végleges kimenet, ezért a brit hatóságokat szeretnénk megkérdezni, hogy az állampolgárok, akik károkat szenvedtek, kárpótolják-e mindegyiket. Én úgy gondolom, hogy ez a jelentés nem csak az eljárásokat kell, hogy előírják, hanem a follow-up, az utókövető munkát is kell, hogy szabályozzák, hiszen a gyakorlat sokkal fontosabb, mint a jelentés elnök. Köszönöm szépen. Most pedig Szeretném megadni Sefcsovics biztos úrnak a szót. Please be quiet. Kérem, hogy maradjanak csendben. Köszönöm szépen, elnök úr. Jó magam is szeretnék köszönetet mondani a lehetőségért, hogy reagálhatok néhány észrevételre. Úgy gondolom, hogy nagyon fontos, hogy megtámadhatatlan legyen az erre vonatkozó szabályozás, és nem lenne jó, hogyha a vizsgálati jogkört megtámadnák a vizsgálat közepén. Tehát ezért a jogi indokoltságot, működőképességet biztosítani kell, ez valamennyiünk érdekét szolgálja. aki asszony, illetve többen is utaltak arra, hogy az információ szolgáltatás, illetve bizalmas információknak az átadása egy olyan kényes terület, ahol tovább kell dolgoznunk, hogy jó megoldás szülessék, mint három intézmény számára. Hefner úr észrevételét szintén nagyra értékelem. Ő is arra utalt, hogy legyen világos, hogy milyen szabályok szerint történik a vizsgálat. Hangsúlyoznám Duff úr észrevételét is, aki azt emelte ki, hogy fontos hogy egyenlő bánásmódban részesüljenek a nemzet, illetve az EU tisztviselők, és remélem, hogy egy jó együttműködő eljárás során mint három intézmény számára megoldás születik. Köszönöm, elnök úr. Elnök, köszönöm, biztos úr. Az utolsó felszólal a mai vitában az európai ügyek minisztere Vámen úr. Átadom a szót. Tisztelt elnök úr, tisztelt képviselők, tisztelt biztos úr, köszönöm szépen a kiváló és színvonalas vitát, amelynek során megvitathattuk ezt a témát az Európai Parlamenttel. Tudom, hogy ez egy nagyon fontos témakör az Európai Parlament számára, és még egyszer szeretném leszögezni, hogy a tanács, illetve a soros Dán elnökség teljes mértékben tiszteletben tartja a parlament kezdeményezési jogát e tekintetben. Martin úr jelentését a parlamenti szavazás szempontjából fontosnak tartom, és a parlamenti javaslatot a Dán elnökség meg is fogja konstruktívan vizsgálni, mindent megteszünk annak érdekében, hogy megállapodás jöhessen létre az intézmények között. A kompromisszum eleget kell, hogy tegyen mind a három érintett intézmény, a parlament, a bizottság és a tanács elvárásainak is. Mártin úrnak szeretnék még egyszer köszönetet mondani a nyitottságért, illetve a konstruktív együttműködésért. A Dán elnökség a Mártin úrral folytatott egyeztetéseket nagyra értékeli. És Sefkovics úr a biztos úr az további közös munka során biztos vagyok benne, hogy megfelelő jogalapot dolgoz ki a vizsgálóbizottság működéséhez, a vizsgálati jogkör működéséhez, hogy minél eredményesebben érvényesülhessen ez a jogkör a szerződés rendelkezései szerint, valamint az intézmények feladatkörei szerint. Úgyhogy nagy örömmel várom a további együttműködést a parlamenttel, bizottsággal, illetve a tanácssal. Köszönöm szépen. Thank you very much, minister, ladies and... Köszönjük, miniszter úr, hölgyeim és uraim, ezzel a vitát befejeztük, lezárjuk, és ma fogunk szavazni pár percen belül.